munkát végzett, hét hónap alatt 20 ült össze, úgyhogy köszönet a kollégáknak a bizalomért, köszönöm. Köszönöm, köszönöm. Jó munkát kívánunk ezzel a mandátum kiteljesítéssel. Tegnap az elnök a 187-es cikket értelmezte, ennek is az egyes bekezdését, amelyet az Alkotmányügyi Bizottság javasolt. A 211 per 4-es cikk értelmében hogyha nem érkezik ellenjavaslat, illetve ellenvetés ezzel kapcsolatban, akkor ezt elfogadjuk. Most térjünk rá a szavazásra. A Morera jelentésről szavazunk. A Kirgiz köztársaságnak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatás géppel szavazunk, megnyitom a szavazást.